So once more, my dear colleagues. Tehát engedjék meg, kedves kollégák, hogy megnyissam a délutáni részét a mai programunknak. Az első napi rendi pontunk délutára 12-es programpont, Schlitter, K. Schlitter jelentése a nanoanyagokkal kapcsolatos szabályozási szempontokról. Karol szeretném megkérdezni, hogy eh, szeretne bármit hozzáfűzni ehhez, vagy rögtön térjünk a szavazásra. Öné a szó. Elnök úr, köszönöm szépen. Talán észrevették, hogy ez egy új téma, mégpedig eh, a különféle problémák eh, miatt a frakciók nehezen tudták koordinálni a tevékenységüket. Voltak elemek, amelyeket korábban egyeztettünk, ezekről aztán megszűnt az egyetértés, ismét egyeztettünk kellett, hát nehéz volt a közös alapot megtalálni, éppen azért, mert ez egy rendkívül újfajta téma, következésképpen állandóan finomítanunk kellett a megtárgyalt témákat. Remélem, hogy a kompromisszumokat a mai nap során el tudjuk fogadni, és most az utolsó pillanatban hallottam, hogy a Libe frakció lehet, hogy nem fog elfogadni bizonyos részeket. Ez nagyon sajnálatos lenne, hiszen hogyha nem jutunk nyugvó pontra tekintettel arra, hogy a bizottság közleménye nem fedi le teljes egészében a szükséges jogalkotást, akkor lehet, hogy felforgatnánk az egész szellemiségét a jelentésnek. Éppen ezért jó lenne, hogy a 19-es konszolidált módosítást különös tekintettel vennénk figyelembe. Ez tehát az utolsó pillanatban küldött üzenet, arra bátorítanék mindenkit, hogy ezt próbáljuk meg elfogadni. Remélem tehát, hogyha a kompromisszumok átmennek, akkor gyors szavazásra tudunk sort keríteni, és azt hiszem, hogy a jelentés eredeti hangvételét egy kicsit lejjebb tekertük, és a nanotechnológiával kapcsolatos kijelentéseket új megvilágításba helyeztük, így aztán sikerült mindenkit az ügy mellé állítani, hogyha ez így átmegy, akkor azt hiszem e, egy olyasfajta e, hangsúly kerül a jelentésbe, ami e, kivívhatja a parlament valamennyi részének támogatását. Elnök, köszönjük szépen. Kérdezem, hogy akkor most áttérhetünk-e a szavazásra. Kérek mindenkit, hogy vegye elő a szavazókártyáját, és hadd nézzük meg az egyes és a kettes kompromisszumot, azt hiszem ezt együtt megszavazhatjuk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, akkor következik a 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os és 7-es kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a nyolcas, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás eh, elfogadtuk. Ezt is 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as eh, konszolidált mellette ellene tartózkodás. Ezt nézzük meg elektronikusan is. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette 10 ellene elfogadtuk. 14-es kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es 18-as, bocsánat, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt le elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A 19-eset ellenőrizzük le elektronikusan. Türelmesen várakozom. Talán még néhány másodpercet engedélyezhetek. Aha, úgy látom, lezárhatjuk a szavazást. 17 mellette, 13 ellene elfogadtuk. A 20-as következik mellette, ellene. Tartózkodás. Úgy látom, hogy ugyanezzel a többséggel elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 22-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 24-es, mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük le elektronikus szavazással. A 24-eset ellenőrizzük le elektronikus szavazással. Megnyitom a szavazást, és most lezárom a szavazást. 17 mellette, 13 ellene elfogadtuk tehát. 25-ös kompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 26-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 27-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 28-ast visszavonták, 29-es mellette ellene meg kell néznünk elektronikusan is. A 29-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanez a többség 17-13-mal szemben elfogadtuk. 30 es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 34-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tehát következik az 35-ös mellette. Úgy látom, ugyanaz a többség lesz, mert csak néhány kezet láttam egyelőre. Nézzük meg elektronikusan a konszolidált 35-öset, nézzük meg elektronikus szavazással. Úgy látom, ugyanez lesz, lezárom. 17-13-mal szemben ezt is Elfogadtuk. Most tehát hadd lássam, melyek azok a módosítások, amelyek okafogyottá váltak, és az employment heteset bocsátom szavazásra, ez az én dokumentumban, az ötös oldalon van, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 90-es Westlund mellette ellene. Ellenőrizzük le elektronikusan. A 90-es módosító indítványról szavazunk Azt hiszem 17-14 lesz. Ügyrendi kérdés? Nagyon sajnálom, én is szavaznék, de eltűnt a szavazókártyám. Lent voltam, de nincs ott kártya. Most mit tegyek? Tehát a technikai irodát kértem, hogy adjanak egy újabb szavazókártyát, de nincs lent. Újabb kártya, egyszerűen eltűnt a kártyám. Nagyon szívesen szavaznék én is erről a kérdésre, de nincs meg. Igazán sajnáljuk, a németem eh, nem túl erős, de hogyha jól értettem, akkor a szavazókártyával van probléma. Ez nyilván egy személyes probléma. Hát, nos, eh, le lehet cseréltetni, tehát egy pótkártyát lehet valahogy szerezni, vagy valamilyen technikai lehetőséget kellene találni de hát ez lehetetlen, lehetetlen, amiről éppen beszélnek az ülésteremben. Volt már ilyen eset. Sajnálom, kedves kollégák, vannak szabályok, hogyha szeretnének felszólalni ügyrendi kérdésben, akkor emeljék fel a kezüket, de ne kiabáljanak be az ülésterem közepéről, és hadd ismételjem meg, elhatároztuk már többször is, hogy elektronikus szavazás esetében nem fogunk kivételezni, nem lehet készfeltartással szavazni. Tehát, ugye megnéztük a 90-es Westlund módosítót, 17 mellette, 14 ellete, mellette elfog, ellenem elfogadtuk. 78-as Schreiter, ki van mellette? ellene, tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette, ellene, tartózkodás. 17-14, ha jól látom, ellenőrizzük le elektronikusan. Úgy látom, hogy jött még egy tag tehát megváltoznak a számok, 17-15 lesz valószínűleg, lezárom a szabadást, 16-15. 16-15, így is elfogadtuk. 68-as Fereira asszonyé, ki van mellette? Ki van ellene? Nézzük meg még egyszer csak néhány kezet láttam. Jó, akkor nézzük meg ezt is elektronikusan. 68-as módosító indítvány. Megnyitom a szavazást a 68-asról. Lezárom a szavazást. 16 mellette 17 ellene. Üdvözöljük úgyhogy az Cortines asszonyt. Következik esetre a 80-as, ki van mellette? Ellene. Ezt is meg kell néznünk elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 17 mellette, 16 ellene. Elfogadtuk. 81-es liter mellette ellene tartózkodás. Elektronikusan nézzük meg. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 16-17 el utasítottuk. Úgy látom, Blockland alelnök úr is közénk érkezett, mint nagyon fontos személyiség. Employment 3-as nyitom meg. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt elfogadtuk. Employment 10-es mellette. Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk. 82-es Karslite mellette ellene. Elektronikusan vizsgáljuk meg. 82-es módosító indítványról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19 mellette 16 ellene elfogadtuk. Employment 11-es. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Itt eh, más többséget láttam. Nézzük meg elektronikusan. Eh, employment 13-as. Lezárom a szavazást. 22 mellette 13 ellene elfogadtuk. Employment 14-es. Ellene. Ezt is nézzük meg. Elektronikusan. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 18 mellette 17 ellene elfogadtuk. 88-as színot, ki van mellette? Ellene. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette 13 ellen elfogadtuk. 106-os Fereira asszony mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 16 ellene elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, le kell ellenőriznünk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 13 ellene elfogadtuk. 94-es mellette, ellene. Tartózkodás elfogadtuk csak nem azonos 96-os és 97-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 95-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 98-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Jó, megnézzük elektronikusan a 98-asat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 9 mellette, 24 ellene. Elutasítottuk. 101-es Rizasszony Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Implement 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következők okafogyottá váltak.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 elfogadva. Nézzük akkor most eh, a kilencedik oldalt, ugorjunk át oda, és eh, két eh, azonos 19-es és 20-as módosító. 19-es és 20-as, ugyanis az önök dossziéban talán kitűnik, hogy okafogyottá válik, hogyha 28-ast elfogadjuk, de nem fogadtuk el, tehát muszáj róla szavaznunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? Elutasítottuk. 29 sliter. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 30-as. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 mellette 17 ellen elfogadtuk. 34-es mellette ellene. Ugyanez a helyzet, ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 mellette 17 ellene elfogadtuk. 35-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Jó, leellenőrizzük a 43-asot. Lezárom a szavazást. 30 mellette, 5 ellen elfogadtuk. 44-es mellette, ellene tartózkodás, ellenőrizzük le ezt is elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-18-szal szemben elutasítottuk. Negyven ötös. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg ezt is elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-17. Elutasítottuk. 46-os. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-18-szal szemben elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és következik a Végső szavazás a módosított területről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 mellette, 14 ellene elfogadtuk. Köszönjük Karl Schlitter jelentéstövőnek a munkáját, és most térjünk át a 14-es napirendi pontunkra, ami egy komitológiai kérdés a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozik, tehát a REACH-ről van szó és most szeretném megadni a szót Guido Szakoninak, és azt követően szavaznunk kell majd a szóbeli kérdésről és e, az állásfoglás irányuló e, indítványról. E, a szót megadom. My dear colleagues, please. Kedves kollégák, haladnunk kellene, térjünk át a következő napi rendi pontra, és Guidius szakonilag tegyük lehetővé, hogy előadhassa a mondani valóját, és mindezt méltósággal és csendben kövessük figyelemmel. Köszönöm szépen, nem ennyire fontos azért ez. Ez egy olyan kezdeményezés, amelynek a célja az, hogy betöltsük abeli szerepünket, mely a REACH alkalmazásának fegyületét szolgálja. Az Európai Bizottság egy határozatot hozott nyilvánosságra komolytológiában, ez év elején. A REACH kereteimről bizonyos intézkedéseket szükségeltetendő. A volt egyes melléklet, most már hetes számot viselő melléklet. Célja pedig az, hogy lefektesse azokat a szabályokat, amely a veszélyes anyagok forgalomba hozatalára vonatkoznak. Ebben a határozatban az Európai Bizottság a korlátozás alá eső anyagok közé, ha jól emlékszem, bevesz talán a hatos számú bekezdésben, beveszi az azbestet is, amelyről jól tudjuk, hogy mennyire veszélyes anyagnak számít, és ezen megerősíti annak a lehetőségét, hogy bizonyos kivételeket alkalmazzanak az azbest felhasználásának tilalma alól bizonyos esetekben, indokolt esetekben például egyes ruházati termékekre vonatkozóan a krizosztil és más anyagokban található azbest, ...2011-re írják elő, javasolnak egy felülvizsgálatot, ami hát egy elég laza megközelítés, tehát nem explicit ez a rendelkezés, ezért mi úgy véltük, és a frakciók is egyetértettek azzal, hogy egy állásfoglalási indítványt készítsünk, amelyben a bizottság említett határozatával nem helyezkedünk szembe, hanem felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy tegyen, hogy dolgozzon még ezen a témán. 2015-re pedig az azbest felhasználását teljes mértékben tiltsa be, a kivételeket is megszüntetvén, főként annak tekintetében, hogy azt figyelembe véve, hogy jó néhány más eh, olyan anyag létezik, amelyekkel helyettesíteni lehet az azbesztet az említett felhasználási területeken. Hogyan lehet az érintett gyárakat átépíteni, ahol azbesztet használtak fel, vagy azbesztel dolgoztak. Nos, ez nyilván nem lesz egyszerű dolog, ezért ilyen távoli a határidő, javasolt határidő. Egyeztetünk természetesen az Európai Bizottsággal, és a kérdésünk az, hogy a javasolt irány elfogadható-e számukra. Thank you Köszönjük szépen. Koordinátorok, árnyékelőadók következnek, először is John Bowis. Sorry? Aki egyetért, John is egyetért. If I understand actually it means that you are in favor. Yeah. Azaz az ön a támogatásáról biztosította az illetékes előadódat, Muszaki úr. Igen, köszönöm. Én egy kicsit bővebben fejtem ki az álláspontomat, mint Bowis kollega, ha megengedik. Két héttel ezelőtt egy azbest témájú ülésen vettem részt, és itt drámai tényekről szereztem tudomást. Mi szerint várhatóan az azbest okozta halálozások száma 2018-ban éri el a csúcsát, ez a 20. században felhasznált azbest miatt eh, bekövetkezendő halálesetek számát illeti, tehát évtizedekkel később is még érezteti a hatását ez a borzasztó káros anyag. Engem nagyon megérintettek ezek a szomorú tények és adatok, ezért egyetértek a Szakkoni úr által elmondottakkal. Ez a szavazás kapcsolódik a határidők és a különböző feltételekhez kapcsolódik, amelyek azt célozzák, hogy teljes mértékben tiltsák ennek a veszélyesnek a használatát, amely egyébként emberek 10-100 az életét befolyásolták, tették tönkre. Óriási a morális, az erkölcsi felelősség, amely a vállunkon nyugszik. Egyetértek Szalkoni úrral, erkölcsi döntést kell most hoznunk, kedves kollégák. Köszönjük. Prodi úr. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Meglep, hogy ez az eszmecsere tulajdonképpen csak olaszul folyik. De mégiscsak szerettem volna valamit még kihangsúlyozni. Nagyon sok esetben ezeknél a kérdéseknél nem az azbest hatásáról van szó, méghozzá akkor, amikor közvetlenül érinti a munkavállalót, tehát közvetlenül kitett a munkavállaló az azbest hatáson, hanem közvetett módon a, a családját is érint. Ha például a munkavállaló ruháját ki kell ugye mosni, amely már fertőzött, akkor ezáltal a családja is érintett ebben a kérdésben. Úgy gondolom, hogy erről is szót kellene ejteni hosszú távú megoldást kell találnunk, amely nem csak abból áll, hogy az azbetet teljes mértékben betiltjuk, hanem hogy ártalmatlanítsuk e, valamilyen módon, meg kell szabadulni az azbesztől, hogy semmilyen módon ne tudjon a légutakba később bekerülni. És a tulajdonképpeni kérdés valójában az, hogy hogy az összes feldolgozó üzemben, amelyekben azbest van, náluk mindenhol meg kell valósítani azt, hogy átamatlanítsák, és megszabaduljanak ettől, hogy a cement miután a cement megkötötte, még valahogy a légutakba kerüljön az azbest. Tehát valahogy e- erre megoldást kell találnunk, hogy és nem csak arra van szó, hogy most már megszüntetjük a használatát, betiltjuk, hanem ezektől az anyagoktól meg kell szabadulni. Kársliteri a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy nagyon rövid kérdés a bizottsághoz. Mikor fognak végre egy javaslatot benyújtani a szépítési hulladékokkal kapcsolatban, hiszen nagyon régóta megígérték ezt. Yeah, no one, no one else on my list, so, uh... Senki más nem kíván hozzászólni, akkor a bizottság képviseletének adnám meg a szót Klaus Ferent úrnak. Igen, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először szeretnék köszönetet mondani Szakoni úrnak az elvégzett munkáját, hogy felülvizsgálta ezt a bizottsági tervezetet, illetve az állásfoglalási tervezetet, amelyet kidolgozott, és biztosítottam arról, hogy a bizottságnak sohasem állt szándékában, hogy a jelenlegi korlátozásokat gyengítse, az azbesszel kapcsolatos korlátokat nem szeretnénk megszüntetni, és le, mi is azon dolgozunk, mint az Európai Parlament, a teljes mértékben betiltsuk az azbesztet, és a korábbi korlátozásokat, amelyek az elmúlt 30 évben a korábbiban már más anyagokra a RICS keretén belül elfogadtunk, ezeket szeretnénk átvinni az azbesztre, szeretnénk, hogyha a tagállamok ezt elfogadnánk, és még tiszteltnek, világosabbá tennék ezeket az azbest szabályok, tehát ennek a törekvésnek a részét képezik, és amelyet Szakoni úr és Említett az elektronikus berendezések krizolított tartalmazott diafragmája ugye kivételt képezni négy tagállamban ha, ö, használják ezeket, és a, ezekben a tagállamokban már a vállalatok, illetve a munkavállalói szervezetek is nyilatkoztak ezzel a delegációval kapcsolatban, és ezek a szabályok, amelyek itt vannak fektetve, nem fogják semmilyen módon gyengíteni az eddigi korlátozásokat, és 2004-ben kerül az újabb felülvizsgálatra, Tudjuk, hogy a vállalatoknak még folyamatban van ez a munkájuk, hogy valamiképpen helyettesítsék az azbestet, és 2011-ben került át sor majd a felvizsgálatra, ami pedig a hulladékkezelést illeti Pródi úr is említette az ártalmatlanítást. A vállalatok már információkat adtak arról, hogy hogy ezeket az aszbeszt rostokat üvegszerű anyaggá formálták át, és semmi módon nem tud kiszabadulni és a légutakba kerülni ez a, az anyag. És a, a, a környezetvédelmi főigazgatóság illetékes munkatársai tudnak erre pontosan választ adni. Én nem vagyok illetékes ebben a kérdésben, de mindenképpen együttműködünk ezekkel a kollégákkal. Köszönöm szépen. Thank you very much indeed. So, uh... Köszönöm szépen. Ha megengedik, akkor rátérnénk a szavazásra, a szóbeli kérdésről, illetve az elsfoglásra, de előbb még Író Szakóni úr megkapja még egyszer a szót. Igen, csak még egy dolgot szerettem volna kihangsúlyozni, egy szempontot, aspektust. Korábban ezt kicsit elhanyagoltam, ezt a szempontot. Ezeket a kivételeket a, a négy ország hat vállalata esetében nem szerettem volna mm, említeni, nem szerettem volna azokra a termékekre se derogációt alkalmazni, ahol ideglenesen még azbest tartalmú termékek és piaci forgalomba kerülhettek 2005 után is. De Európában az azbest kérdésekkel elég jól sikerült már tisztába kerülnünk, ez ugye nagyon veszélyes anyag, de azokban az országokban, ahol még mindig termelnek ilyen termékeket, amelyek azaz tartalmak, ott még nem teljesen tisztázott ez a kérdés, és fontos, hogy ezt szem előtt Csak Szerettem volna erre felhívni még egyszer a figyelmet. Az elnök úr is említette már ezt, vannak bizonyos technikai megfogalmazások az állásfoglalásban. Nem tudom, hogy már itt utaljunk -e ezekre, vagy később. A frakciók ugye már megkapták ezt a szöveget. Itt két-három szóról van szó, amelyeket esetlegesen ki kellene húzni a szövegbe. Nem tudom, hogy most vagy később kerüljen ez megvitatásra. Úgy gondolom, valamilyenféle megoldást kell találni bizottsági szinten, Rendben, csak tisztáztam, hogy pontosan mit is kért. Úgy gondolom, hogy lehetséges most elmagyarázni ezt, és hogy szavazni a módosított állásfoglalási tervezetről, csak a szó. Csak megerősíteném azt, amit Szakoni úr mond, mindegyen megkaptuk a kis módosításokat, és mi egyetértünk ezekkel, úgyhogy szavazzunk így a módosított indítványra. Rendben, tehát nem szükség további hozzászólásra, mindenki tájékozott, a frakciók megkapták a kis módosítások ellátott javaslatot, tehát szavazhatunk a szóbeli kérdésre, és utána pedig az állásfoglási tervezetről. Akkor a világos helyzet, akkor először szavazzunk, elektronikusan szavazunk, vagy lehetséges készfeltartása, akkor ki szavaz a szóbeli kérdés mellett? Ellene? Tartózkodás egyetemen elfogadásra került, és ki szavaz az elsfoglási tervezet, a módosított tervezet mellett? Szükség van a nevekre. Akkor elektronikusan szavazunk. András az elektronikus szavazás javasolja rendben, tehát így szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 16-an mellette 4 tartozkodás senki sem szavazott ellenek. Köszönöm szépen, és gratulálok Guido Szakóni úrnak. Csak hagy említsem meg, hogy az ideiglenes menetrend szerint valószínűleg áprilisban kerül a és elé, vagy esetleg májusban. És a következő napi rendi pont, a 15-ös pont. Az Envi küldöttség isztambuli látogatásáról szóló jelentés. Az 5. fórumon vettek részt Isztambulban. Szeretném megadni a szót a résztvevőknek, hogy vélemény nyilváníthassanak. Legelőször is Krisztina Gutierrez Cortines, aki a delegáció vezetője volt. Azt nem készen áll, hogy magához ragadja a szót, akkor öné szól. Köszönöm szépen, elnök úr! nagy médiatájékoztatás övezte ezt a formát, de nem értek egyet azzal, ahogyan a média értékelt ezt a formát. Ugye felmerül a kérdés, hogy egyáltalán milyen célt szolgált ez a fórum? Hiszen nem csak a szándéknyilatkozatok alapján lehet értékelni egy fórumot. Az ilyen fórumok mögött az ENSZ áll, a különböző résztvevő tagállam együttesen rendezi meg ezeket a fórumokat különböző vízügyi szervezetekkel, a cél pedig az, hogy a, a víz és a vízhez való hozzáférés feltételeit minden ország, minden nép, minden társadalom esetében javítsuk, és a milleniumi fejlesztési célokat szem előtt tartva ugyanakkor fontos az is, hogy a különböző megoldási lehetőségeket, tapasztalatokat kicseréljék a résztvevők, illetve a parlamenti képviselők is részt vesznek, a miniszterek is részt vesznek ezeken a fórumokon, és ők ö, ö, írják alá a záró dokumentumot. Mi saját állásfoglalást ö, fogadtunk el, a legfontosabb cél az volt, hogy a visszaszvaló jogot alapvető emberi jogként deklaráljuk. A válasz az, az újságírók részéről az volt, hogy ez kudarcot kudarcba fulladt, hiszen nem került elfogadásra a vészhez való jog, mint alapvető emberi jog. Ha csak 29 olyan ország van, amely támogatja azt, hogy a víz alapvető emberi jog, akkor akkor valami állhat ennek hátterében. Hát Kanada hát leginkább uh, a, hátterében annak, hogy ellenezték uh, a vízhez való jog elfogadását alapvető emberi jogként. Felmerül a kérdés, hogy Kanada ugyan miért ellenezte ilyen mértékben ezt? Hogyha a legfontosabb célunk ezen az utazáson az volt, hogy ezt a jogot deklaráljuk, akkor valóban kudarcba fulladt. De hát az állásfoglalásban nagyon sok magasztos célt kitűztünk, elfogadásra került a parlamentben ugye egy állásfoglalás, de Kanada és más országok miért ellenzik azt, hogy a víz alapvető emberi jog legyen? egyszerűen igaz, hogy nem is tudtuk elmagyarázni, hogy milyen emberi jogi alapkoncepciót képviselünk mi itt itt ugye a jó minőségű vízhez hozzáférésre van szó. Szóval mondjuk egy faluban áradás történik, és az árvíz miatt a fertőzött lesz a víz. Ilyenkor a megfelelő feltéleket meg kell teremteni, hogy jó minőségű vízhez jussanak hozzá a lakók. Ezt félelem övezi néhány országban, hogyha a vizet nem tudják megfelelő minőségben biztosítani. Ez különösen azokra az országokra igaz, amelyek valójában a problémát már megoldották Észak-Spanyolországban, ahonnan én származok, mindig nagyon erős esőzések voltak, bármi előfordulhatott, attól függetlenül, hogy ezt az elvet, ezt az alapjogot nem fogadták el. Mégis csak az országok 80%-a, tehát ezzel az alapelven nem értett egyet, sokkal nagyobb nyomást kell tehát gyakorolnunk, hogy alapvető jóként értelmezzék ezek az országok a vízhez való hozzáférés jogát. Aztán egy második elgondolás, amit a parlament vezetett be, az a mi delegációnk képviselte, ott ez volt az egyik célunk, az az, hogy e emberi jogként elfogadassuk a visszaszóló jogot, de hát az emberi jogok az egy különös jogokat képviselni. Itt a vízügyi irány, keret irányelvben nem került megfogalmazásra, hogy emberi jogként követeljük meg a viszhez való jogot. Itt fontos, hogy egy olyan intézményt hozzunk létre, amely biztosítja azt, hogy az alapvető emberi jogokat betartsák, tehát kell valamiféle infrastruktúrák és struktúrák ahhoz, hogy ezeket az alapvető emberi jogokat biztosítani lehessen. Ez egy nagyon összetett koncepció. Van egy törvényalkotási része, van egy büntetőjogi része ennek a koncepciónak, ahol a szennyező fizet elve nagyon fontos szerepet játszik. Tehát ez azt is jelenti, hogy Európa nem csak ezt az állásfoglalás kínálta fel, hanem egy jogalkotási csomagot kínáltunk fel, nagyon magas minőségű, nagyon releváns uh, jogalkotási csomagot, a vízügyi keret tervezetet kínáltuk föl, de voltak még más fontos szempontok, amelyek jelentős szerepet játszottak. a vita tárgya volt az is, hogy mi történjen a határokon átnyúló vizeknél, az olyan folyóknál, amelyek több országon keresztül folynak, amelyeknek vízgyűjtő területei több országhoz tartoznak, mindig is vitát okoz ez a, a folyó menti országok között. Spanyolországban is felmerül ez a probléma, de Portugáliában valóban példaértékű megállapodás született, és soha sem jelentett ez problémát számunkra. Tehát van a két ország között egy egyezmény, és fontos, hogy a több ilyen ország is, amely megosztja a vízterületet, egyezményt írjon alá. De például Törökország még álmában sem gondol ilyesmire. Irakkal, Szíriával különböző problémák állnak fönn emiatt a szervező ország tehát nem akart magas labdát adni, és inkább további témákról volt szó. Volt egy nagyon fontos része az ülésnek, amelynek mi is nagyobb figyelmet szenteltünk, méghozzá az UNESCO legfrissebb munkáira volt szó. Úgy gondolom, hogy az UNESCO keretein belül valóban látványos munkát végezne, de problémát jelent a kapacitás építés hiánya, infrastruktúra hiánya, rugalmasság hiánya, a finanszírozás is problematikus. Ez ugye alapvető, hogy garantálni tudjuk a, a vízhez való jogot, mint alapvető jogot. Aztán fontos kérdés a, az, hogy magánkézben vagy a közféra kezében van-e a víz. Az állásfoglásunkban van egy erre vonatkozó ö, bekezdés, ahol a, kijelentettük a közfelelős és a magánszféra egyensúlyát fel kell tartani, és egyesikre kell jutni ennek a két szférának, hiszen nagyon sok esetben a magánszféra nagyon hatékonyan részt vesz ebben a munkában, ez az állásfoglalásban is megjelent. És igenis a közvéleményre tartozik. Persze meghallgatjuk az ő véleményüket, ugyanakkor nem szabad ez csak az állami, állami közegben hagyni teljes mértékben. Egy apró kis kérdés ezzel kapcsolatban felmerül. A szolidaritás kérdése, illetve a rendelkezésre álló vízkészletek megosztása, főként a határ ment vízkészletek kérdése. Ez a szolidari, vízügyi szolidaritás kérdése fontos azon országok számára, amelyek a szomszédaikkal kell, hogy osztozzanak a vízkészletükön. Afrikában felmerül, illetve Gáza, Szíria esetében is nagyon fontos az, hogy egyenlően férjenek hozzá a vízkészletekhez. Ezzel nem csak az ENSZ-nek, hanem nekünk is foglalkoznunk kell. Ez egy olyan fontos alapelve, amelyhez az elejétől fogva ragaszkodtunk. Egyre többet tudnak az emberek erről, egyre több ország próbál tenni valamit annak érdekében, hogy az állampolgárok valóban megfelelő ivóvízhez jussanak. A nők nem kis szerepet játszottak e téren, hogy a dolgokat előmozdítsák. Nem szabad ezt figyelmen kívül hagyni. Itt van például Mexikó példája, de hát engem igenis érdekel, hogy mit gondolnak a kollégák ezzel kapcsolatban, hogyan vélekednek. Büszkének kell lenni az elért eredményekre, és Európának még inkább mm, nagyobb, még nagyobb figyelmet kell szentelni ennek a kérdésnek, hiszen emberjogi kérdés is, főként abban az esetben, hogyha nem tartják tiszteletben az állampolgárok visszazoló jogát, illetve az államok szerepét, amikor ilyen megállapodásokat írnak alá. Köszönöm. Thank you very much indeed, uh, Köszönjük. Mr. Roberto Musaki. Köszönjük szépen Roberto Musaki beszámolóját, és uh, megadom a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, azt hogy Krisztina uh, nagyon sok mindent elmondott már, uh, szeretném megköszönni neki a munkát, nagyon jól vezette a delegációnkat, nagyon sokat dolgozott, ugyanakkor a jelentésben mindenki elolvashatja, hogy mi folyt ezen a találkozón. Nagyon sok ország eh, képviselte magát, eh, több eh, egyéni szakértő is részt vett, több mint 50 olasz résztvevő volt ezen a világfórumon. A, társ, a civil társadalmi fórumon vettek részt, ami nem volt része a hivatalos programnak, tehát nem vesztegettük az időt, rendkívül sokat dolgoztunk, de ahogy Krisztina is rámutatott erre a mondani valója elején, a fórum végeredménye nem tekinthető teljes mértékben megnyugtatónak és sikeresnek, és ez nagy részt a médiumoknak volt köszönhető. E, nem kerítettek sort egy végső nyilatkozatra, és e, az alapvető jogokra irányult az eredeti kezdeményezés, de ezzel együtt a probléma továbbra is fennáll, hogyha azt mondjuk, hogy a víz az alapvető jogok egyike, akkor ezt sokkal mélyebben kell megvilágítanunk. Nincsenek olyan eszközök, amivel gondoskodhatunk erről. Először is ugye ez a fórum, a világfórum egy önkéntes fórum volt, nem egy kötelező előírás. Voltak bizonyos szerkezeti adottságok, megszervezhetünk bizonyos találkozókat, különféle, különféle lépésekre tehetünk kezdeményezést az ENSZ-en belül, de be kell látnunk, hogy hogy három alapvető egyezmény jött létre korábban, ugye 92-ben, ha jól emlékszem, a biodiverzitásról és a az éghajlatról, de a vízről nem született ilyesfajta egyezmény. És a különféle kritikák, amelyekkel próbáltak illetni bennünket, arról szólnak, hogy meglehetősen privát jellege van ennek az egésznek, és nem tettünk kellő erőfeszítéseket a víz érdekében, szemben mondjuk az éghajlati kérdésekkel. Talán korábban kellett volna elengedő energiát és pénzt fordítani arra, hogy a víz ügyével is foglalkozunk. Azt hiszem, hogy eljött az ideje annak, hogy foglalkozunk ezzel. Szeretném ezt hozzátenni ahhoz, amit Krisztina már elmondott. Ugye a, a kopenhágai folyamat, a éghajlattal kapcsolatos folyamat részét kellene, hogy képezze. A vízzel való foglalkozás, a víz ügyét össze kell kötni a klíma eh, változás eh, ügyével. Ez tehát az első elvárás, a vizet eh, bele kell foglalni az éghajlatváltozás tágabb kérdés körébe. Ehhez kell egy megfelelő eljárásrend, egy hivatalos nyilatkozatra van szükség a víz ügyel kapcsolatosan, és ezek után foghatunk bele a konkrét munkába. Úgy gondolom, hogy nem lehet már tovább ennek ellenállni. Úgy vélem, hogy ez valóban egy alapvető jog, senki nem élhet víz nélkül, ezt könnyű belátni. Ez egy olyan elkötelezettség, amelynek tekintetében azt szembe láthatjuk, hogy a jelenlegi rendelkezésünkre álló eszközök nem elégségesek. Szeretném megköszönni még egyszer Krisztina munkáját, és önöknek is, hogy elolvasták a jelentést. Köszönjük szépen! Köszönjük! A delegáció következő tagja, Alessandra asszony. Megadom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon köszönöm. Igen, én magam is csak néhány dolgot szeretnék mindehez hozzátenni, azokhoz, amiket kollégáim már elmondtak a korábbiakban. Úgy vélem, hogy egy rendkívül eh, érdekes látogatásról és delegációs munkáról volt szó, bilaterális találkozókra is eh, sort kerítettünk, ezek nagyon hasznosak voltak és lehetővé tették, hogy reagáljunk ezekre a kérdésekre, és részt vegyünk megbeszéléseken. Az állásfoglalásba foglaltakat igyekeztünk megvédeni. Az Európai Parlament úgy gondoljuk, hogy e, csatlakozhatna a többi parlament munkájához, a víz vízkezelés eh, és a víz ügyével való foglalkozás eh, területén, hiszen ez tényleg egy alapvető emberi jog, ahogy erre Kacimarkakis úr is eh, rámutatott. Számunkra, mint parlamenti képviselők számára világosá vált, hogy így kell hozzáállnunk ehhez, és bele kell, hogy folyjunk ebbe a végső állásfoglalás kialakításba. A vízhez való hozzáférés joga fontosabb, mint maga a víz kérdése. Ez egy közös jog, és éppen ezért a közszférában kell e, szóba hozni ezt a kérdést. Különféle lépéseket kell megtenni, hogy ezt a fajta tudatosságot fejlesszük. A vízhez való hozzáférés kérdésének tudatosságát. Talán a következő parlamenti ciklusban ez egy olyan terület lehetne, e, amelyre több odafigyelést kellene fordítani. Ugye UNESCO képviselők is részt vettek, része, részét képezték a hidrológiai tervezetnek, és ezen fognak dolgozni a jövőben is, és törekednünk kell arra, hogy intézményesítettebb keretek között foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Említettük ugye korábban mindezeket az erőfeszítéseket, de korábban magánjellegű kezdeményezésekről volt szó, vagy különféle szinteken felvállalt kezdeményezésekről, de talán az lenne a legjobb, hogyha igyekeznénk előrelépni, és mindezt egy nagyobb, tágabb kontextusba helyeznénk, mégpedig az Egyesült Nemzetek kontextusába, az ENSZ hatókörében. Tehát a vízhez való hozzáférés, a víz tisztítás kérdése egy nagyobb csomag részét kellene, hogy képezze az éghajlatváltozás, a klíma csomag részét. A latinamerikai és ázsiai képviselők ugyancsak rámutattak erre, és kedvezően fogadták azt, hogy mi tálaltuk ezt a kérdést. Szeretnék támogatni ezt az ügyet, a vízhez való hozzáférés jogának ügyét, és a jövőben eh, ebben a szellemiségben szeretnének eh, foglalkozni az ügyjel a kopenhágai folyamat részeként is. Ugye felvettük a eh, kapcsolatot különféle szakszervezetekkel, és a gazdasági és pénzügyi válság rendkívül nagy hatást gyakorol mindenre a munkára. Ez kihat a vállalatok munkára. Ugye ott nagyon gyakran azt találjuk, hogy már privatizálták a vízhez való hozzáférést, és ez nagyon aggasztó ezek a területek most az Európai Parlamenthez fordulnak, hogy ezeket a területeket, kérdéseket nézzük meg mérehatóbban, hiszen ott ilyesfajta okok miatt már nem lehet garantálni a vízhez való hozzáférés, különösen, hogyha erre még hatás gyakorol a gazdasági válság. Tehát egy rendkívül érzékeny, törékeny területről van szó. Úgy gondoljuk tehát, hogy köz jogot kellene, hogy formálhassunk a biztos való hozzáférésre. És nem szabad, hogy megengedjük, hogy itt a privát szektor uralkodjon, és az ő kezében legyenek ezek a, a jogok. Szeretném megköszönni a titkárnak és a titkárságnak is a segítségét és a munkáját, amelyen nagy segítségünkre voltak. Még egyszer nagyon köszönöm. Elnök, köszönjük szépen kérdezem, hogy szeretne -e bárki még hozzászólni ehhez az eszmecseréhez. Hogyha nincs hozzászólás, eh, szeretném mindhárom eh, delegáció tagunknak megköszönni a beszámolót erről rendkívül fontos fórumról, és most eh, engedjék meg, hogy áttérjek a mai utolsó napirendi pontunkra, ami, igen, ez lesz az utolsó napirendi pontunk. Ez egy előadás eh, a STOA-ról, ami a eh, Science and Technology Option Assessment. Eh, Dorothy Corby és Anders Winkman tartanak erről beszámolót nekünk. Dank u wel, voorzitter. Ik zal het... Elnök úr, Köszönöm, elnök úr, megígérem, hogy rövid leszek, nem húzzom sokáig a dolgokat, mivel a bizottságunk utolsó, jelenlegi összetételben utolsó ülése, nem lopom senkinek sem az idejét, nem élek vissza senkinek sem a türelmével és a jó indulatával. A korábbi parlamenti időszak alatt is, akik már itt voltak, azok a sztoáról nagyon jellemzően a, kin, a sztoáról a kindertojás jut eszébe, juthat eszébe, Miért is? Nos, e, már nem csak a kinder tojással foglalkozik a STOA, ez a tudományos fórum. Kinőtte magát, ha fogalmazhatok így. A STOA sikeres projekteket indított be, amelyek közül jó néhány a környezetvédelem és a közegészségügy területét illeti. Röviden ezekről beszámolnék, nem fogok tartalmi részletekbe bonyolódni, megígérem önöknek, de a, csak ajánlhatom mindenkinek, hogy tájékozódjon művekben ezek projektekről. Ezeknek egy, a leírását egyébként a STOA éves jelentésében megtalálják. Ez mindenki előtt ott kell, hogy legyen az asztalon. És akkor egy pár szóban mégis, ha emlékezek meg ezekről a fontos projektekről. Az elmúlt években jó néhány fontos tanulmányt végeztünk el a STOA keretében. Az egyik legérdék, legérdekesebb uh, tanulmány azt a kérdést teszi fel, mi történik, hogyha különböző technológiákat, a szemtes technikát, a biotechnológiát, az orvostudományt közösen használjuk fel, ha ezeknek a fúziójával élünk, akkor ennek mi haszna lehet az emberiség számára. Roppant érdekes vitát folytatunk erről. Két és fél évvel ezelőtt kérült, készült el ez a jelentés, de még mindig friss és naprakész olvasmány csak ajánlhatom mindenkinek a figyelmébe. A második STOA projekt, amelyről fontos beszámolnom, az um, antibiotikumokkal szembeni rezisztenciával foglalkozott. Ez igen komoly fejfájást okoz a uh, orvos, tudom, orvoslás szempontjából. Persze nem csak az emberek, hanem az uh, állatorvosok számára is. Az antibiotikumokkal szemben kifejlődött rezisztencia ellen valamit tenni kell, nagyon érdekes ajánlásokat tesz erre vonatkozóan ez a tanulmány, érdemes tehát átlapozni. Még nem lezárt projektek, globális uh, egészségügy kérdése. Ez a gyógyszergyárak foglalkozik, illetve hogy a gyógyszergyárak kutatási programjait hogyan befolyásolhatják állami szervek, szervezetek. Nagyon érdekes a másik terület, amely azt vizsgálja, mit tehetnek a politikusok. Például a, az úgynevezett ritka betegségek kérdése továbbra is napirinden maradjon, ne felejtkezzünk meg ezekről. A 20 per 20 per 20-as célokról jól tudunk, a fenntartható fejlődésről és fenntartható energiaforrásokról, megújuló energiaforrásokról. Most ezzel kapcsolatban is jó néhány projektje van a Stoának az energiarendszerek jövője Európában, az európai közlekedés jövője. Ezek nagyon érdekesek az Európai Bizottságtól nagyon sok információt kaptunk. Jó néhány jelentés, tanulmány készült tehát az energetika, illetve a közlekedés terén. Egy még készülőben lévő jelentés vagy tanulmány, amelyel Omer Rajten képviselőtársunk foglalkozik, a Human Enhancement témáját járja körül. Mit is jelent ez? az emberi test és az emberi agy teljesítő képességének fokozása ez, mindenféle gyógyszerek, illetve beültetett beültetések segítségével nagyon komoly erkölcsi, morális kérdéseket vet ez fel, ami nyilván majd a STOA napirendjén marad. Fontos projektek még az állatokkal kapcsolatos élelmiszer biztonság, az állatjólét, a szemtestőknek a szerepe az éghajlatváltozás elleni harcban, és így tovább, és így tovább. Ezek mind nagyon fontos témák. Elmondhatom, hogy az elmúlt években azt a kiváló munkát végzett, és nekem nagy örömömre szolgált, hogy a STOA munkájában részt vehettem. Nagyon sokat tanultam ebből, és a kiváló munkát végez a sztól, és az itt felgyülemlett eh, szaktudás eh, nagyon fontos lehet, nem csak a mi szakbizottságunk, tehát az ENBI bizottság, hanem az Európai Parlament többi szakbizottságnak munkájában is. Minden szép és jó tehát? Hát nem egészen. A STOA eredményeit még nem használják annyira ki az Európai Parlamentben, amennyire reméltük, hiszen nagyon fontos kutatást végez a STOA parlament számára, azonban a szakbizottságok sokszor nem használják ki teljes mértékben az ebben a tanulmányokban rejlő lehetőségeket. A Környezetvédelmi Szakbizottságnak még több képviselőhelyére lenne szükség a STOA munkájában. Jobb lenne, hogyha szorosabbra tudnánk fűzni az MV és a STOA közötti kapcsolatokat is. Persze ez nem könnyű. Sokat kérünk, tudom, de hát valamit tenni kell ezért a gyakorlatban is a politikai jelentőséggel is bíróztó a tanulmányok jelentések, főként az antibiotikumokkal szembeni rezisztencia kérdése, gondolok itt, ezeket be lehetne mutatni itt az EMV szakbizottságban, jó lenne, hogyha a rendes éves STOA előadáson is nagyobb számban jelennének meg nagyra becsült kollégáim, nagyon fontos és érdekes témákról kiváló előadásokat hallhattunk, azonban nagyon gyér részvétel mellett sajnálatos módon. Remélem, hogy ez változik majd. Most utoljára veszek itt részt, azt hiszem hogy mondjuk az utolsó hivatalos hozzászóló az ENBI szakbizottságban, azért megragadnám az alkalmat, hogy az elnök úr munkájáért köszönetet mondja, kiváló munkát végzett az elnöki székben, most pedig remélem a munka folytatódik az továbban a következő években, és, és várjuk a megjegyzéseket, javaslataikat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Valóban ez volt a Zenviszak Bizottság legutolsó napirendi pontja. Az egyéb napirendi pont alatt semmitről sem tudok. A plenáris ülésen fognak majd szavazásra kerülni a témáink. Most azonban itt a sor visszanemtérő alkalom, hogy egyéni igényeiket megoszták velünk, van-e mondani valójuk Európa polgárai számára, hiszen közvetítenek bennünket most élőben. And, and to us. But oh. <laughs> yeah. No, no, no. Uh, yeah. Yeah. I, I, it, it's, it's not the way of torture. I just, I just... Nem kínozni akarom önöket, kedves kollégák, csak hát rengeteg időnk van még, meglepő módon keményen dolgoztunk, tartottuk magunkat az időhöz, de senkibe sem akartam belefolytani a szót. Most vagy soha, ha még valami mondani valójuk maradt, akkor azt most osszák meg velünk, az bekerül az Európai Parlament archívumába, az ENVI szakbizottság jegyzőkönyvébe. Igen, csak sikerült John Boyce-ból kirimánkodnom valamit. Coming... Elnök úr, hogyha valóban lezárjuk az utolsó formális ülésünket, akkor megragadnám az alkalmat, hogy megjegyezzem, hogy nem csak ez a szakbizottság, hanem az Európai Parlament munkája is befejeződik, ezért köszönöm önnek, elnök úr, a értünk végzett munkát. Sikerült nekünk, sikerült önnek az emi szakbizottságot átvezetnie ezeken a igen gyakran erősen hullámzó eh, politikai vizeken. Tudom, hogy jobbról-balról is komoly nyomást gyakoroltak önre, nem egyszer, nem könnyű az elnöki székben ülők élete, ezt tapasztalatból tudom, és hát otthonról is megvoltak a nyomásgyakorlás eszközei, de ennek ellenére ő nagyon kiegyensúlyozottan elnökölt az MV szakbizottságban. Külön köszönöm az alelnökök munkáját, a titkárság munkáját, azt hiszem, hogy akik ugye az alelnökök átvették az ön helyét, amikor nem volt jelen. And I, I, um, since so in... És bizonyos értelemben véve, ez az valószínűleg, vagy esetleg ez lehet az utolsó, lehet, hogy ez az utolsó formális ülésem nekem is az Európai Parlamentben. Tíz év után a fogasra akasztom a képviselőik kalapomat, és búcsút intek önöknek. Köszönöm, hogy ilyen kiváló kollégák voltak. Élvezetes volt önökkel együtt dolgozni, nem csak a parlamentben, hanem ebben a szakbizottságban. Hogyha visszagondolok azokra a kérdésekre, amelyeket tárgyaltunk, itt volt az éghajlatváltozási csomag, a REACH, illetve a még nem teljesen megszavazott betegmobilitási csomag, Nos, érdekes kérdésekkel tárgyalhattunk. Az MB szakbizottság azt hiszem, hogy felnőtt a feladathoz. Köszönöm mindenkinek, kollégáknak, szakértőknek, asszisztenseknek, tanácsadóknak, a tolmácsoknak, technikusoknak, mindenkinek, aki lehetővé tette, hogy eh, ez a rengeteg dokumentum eh, itt várt bennünket az ülés végén, és utána visszakerült az, őket, az őt megillető helyre. Hát köszönet mindenkinek, és a, akik a, visszatérnek majd az új parlamentbe, azoknak sok sikert és élvezetes munkát kívánok. Yeah, thank you very much, uh, in... Köszönjük, John. A legjobbakat neked is, mindannyiunk részéről. Guido Sacconi szeretne még egy pár szót mondani. Nos, elnök úr, hadd csatlakozzam Johnhoz, aki előttem szólt, és hagy mondjak egy pár keresetlen szót én is. Nem szeretném, hogyha ennek az ülésnek a vége egy könnyekbe fulladna, nem szabad, hogy szomorú véget érjen. E, ez az ülés, nem. Vidámon kell befejeznünk a munkát, hisz vidámon dolgoztunk az elmúlt években is. Én örültem, hogy a parlamentben e, kamatoztatni tudtam a szaktudásomat. Jó volt mindannyiukkal együtt dolgozni, ilyen vezető politikusokkal beleértve nagy formátumú elnökünket is, akinek valószínűleg nem volt könnyű dolga a kormánynál. Nyilván nem volt egyszerű átmenet, az elnöki székben azt hiszem, hogy kiváló politikai készségekről tett tanúbizonyságot, szakpolitikusi értékeit is megvillanthatta. Talán a Guinness rekordok könyvébe is bekerülhet az a tempó, amivel néha a szavazásokat levezette vasököllel lecsapott, mikor arra volt szükség, és finom diplomáciai eszközökkel élt, amikor arra. Mindenkinek köszönöm az együttműködést, a kiváló munkát, beleértve a titkárságot is, aki, amelynek a tagjai nélkül, munkatársai nélkül nem működhettünk volna. Korábban fog végezni, fog, korábban fogunk a tervezetnél végezni, talán egy itallal búcsúzhatnánk. Köszönöm én is a tolmácsok munkáját, nélkülük nem tudnánk együtt dolgozni. Nekem például lehetetlen lett volna a munkám, hiszen egy szót sem beszélek angolul, mondja Szekorni úr. Persze egy pár szót megtanultam angolul az évek alatt, az elmúlt év alatt. Az éghajlatváltozás, a climate change, az már megy angolul, de az, hogy jó estét, az még nem. Thank you very much indeed. Uh, Chris. Köszönjük, Chris Davis. Very briefly, Chairman, I want to... Um... Köszönöm, elnök úr. hogy csatlakozzam én is a gratulálók hosszú sorához. Titkárságnak, tolmácsoknak, de elsősorban az elnökünknek szeretnék köszöntet mondani. Határozott véleménnyel rendelkezik ön elnök úr, néha ezt megvillantotta, de jó volt az, hogy az elmúlt két és fél év két, elmúlt két és fél év során nem csatlakozott Caroline Jacksonhoz, nem próbálta, a, eh, a, a, nem fordult a liberálisok ellen, nem, nagyon tisztességesen, fair módon járt el velünk szemben, és valóban kiváló képviselője volt ön a környezetvédelemmel foglalkozó parlamenti képviselőknek, és valóban a politikai elkötelezettségétől teljesen függetlenül tudott elnökölni. Köszönöm a dicsérő szavakat, Chris Karslitter következik. Bennünket zöldeket aggasztott az ön személye az elején, de aztán kiderült, hogy teljesen hibás volt ez a prekoncepció, hiszen kiváló pársemleges elnökünk volt ön az elmúlt két és fél évben, ezt nagyra becsüljük. Chris Bowis után nehéz bármilyen ékes szó beszédet tartani, ezért csak bólintok és egyetértek Johnnal. Hans Blockland, and Dagmar Barrett afterwards. Hans. Ja, voorzitter, eh, voor mij is het eh, ook Kedves elnök, számomra is ez az utolsó ülés az MV bizottság soraiban. 15 évig nagy örömmel dolgoztam itt, de ugyanúgy, ahogy Guido és John, én is elhagyom ezt a bizottságot most már. Az elmúlt öt év különösen izgalmas volt számomra a 15 éven belül ez az 5 év különös izgalmakat tartogatott, nagyon komoly, végezt, komoly munkát végeztünk, rengeteg törvényalkotási javaslatot fogadtunk el, és a Környezetvédelmi Bizottság valóban különlegesen jó munkát végzett. Az elmúlt két és fél évben pedig az ön elnöksége alatt többször is alkalmam nyílt arra, hogy hogy a korábbiakhoz képest több feladatot lássak el, ez különösen nagy örömömre szolgált. És valóban nagy örömömre szolgált itt önnel az ENVI bizottság keretein belül együttműködni, a Környezetvédelmi Bizottságot képviselni. Semmiféle vita, viszály nem erült fel, nagyon szép és gyümölcsöző volt ez az együttműködés. Köszönetet mondok a titkárságnak, a talmácsoknak, munkájukért, minden kollégának, asszisztensnek. Nagyon jól tudtunk együttműködni. Valóban mi vagyunk a, az MV névjegykártyája pontosan az, ahogyan mi együtt tudunk működni, az árukodik sokról, hogy hogyan tudunk a környezetért, a klímaváltozásért dolgozni, hogy mindez jobbra forduljon, ez volt a kiinduló pontunk, és ez mindig és szívügyem volt ez az együttműködés ezekben a kérdésekben remélem nem fognak túlzottan hiányozni nekem, de hát nem túl messze költözöm. Hogyha nem bírom ki, akkor még egyszer beülök ide ezekbe a sorokba. Köszönöm szépen Hans Blokland. Stagmár Roth Berend asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Általában nagyon óvatos vagyok, ami az etikettet illeti, és nem kellene szót kérni, miután a koordinátorom már szót kér, de ma kivételt teszek. Hogyha körbenézek, úgy tűnik már őskövület vagyok, hiszen 20 éve vagyok az Európai Parlamentben, ebből 15 évet koordinátorként töltöttem ebben a bizottságban. Az elmúlt 5 évben Guido átvette ezt a feladatot, kiválóan végezte ezt a munkát. Én vissza fogok térni a következő parlamenti ciklusban, persze nem biztos de a német rendszerben elég biztosan ki lehet ezt mondani, hogy vissza fogok térni, és először is köszönetet mondanék önnek. Valóban igaz az, hogy senki sem szereti a változásokat, és amikor a parlamenti ciklus első részében Kárenc Florenc volt az elnök, megszoktuk, megkedveltük a stílusát, nem akartuk elveszíteni őt. Guido nagyon őszintén nyilatkozott ezzel kapcsolatban, de valóban el kell ismernünk, hogy nagyon jó, átlátható, korrekt és integráló, integratív munkát végzett, és azt kell mondanom, hogy nagyon kedveltem a, a módját annak, ahogyan elnökölt, itt semmiféle kritika nem érheti ezért, valóban nagyon jó csapattal dolgozott, Huber úr és a többiek, akik időnként váltották egymást a csapatban. Először is azért is kértem szót, hogy köszönhetek mondjak a tolmácsoknak, hiszen rájuk volt szükségem lesz július után is, hiszen nagyon sokszor szorosan dolgozunk együtt, de nem sokat tudunk egymásról. És, és nem tudjuk, hogy ki mit csinál egyébként, miből él, néhány kollégámról nem tudom, hogy szeretnének-e visszatérni, vissza fognak-e térni. Gidóról tudom, ő, ő mondta már korábban, és hogy van neki másik élete, és az Európai Parlament falain kívül láttam, ahogy dolgozik Firenze hegyeiben, és biztosan jó munkát fog végezni. Valószínűleg kiváló képviselet fog ellátni Helsinki-ben a vegyi ügynökségben, ha esetleg ez a feladat érne, de ezt majd később is megvitathatjuk, hogy milyen feladatot találunk időnek, de tudom például Csambó Víztól, hogy neki is van egy külön élet az Európai Parlament falain kívül, mint ahogy mindannyian. Néhányan talán ismerik azt a mondást, hogy a, egy év a kutya illetve az ember életében egy év, az a kutya életében hét évnek eh, felel meg. És nem tudom, hogy egy Európa parlamenti képviselő életében az egy év, az mennyinek számít, de talán kétszer annyit ér, mint egy normál év. Eh, hallottam, hogy Edford nem fog visszatérni a parlamentbe, és, és sok mindenkiről tudom, vagy eh, hogy hogy nem jönnek vissza a Hans Brocklantól, csak most hallottam, hogy nem fog visszatérni. Nagyon sokszor nincs idő arra, hogy, hogy ezt becserét folytassunk privát dolgokra és ettől nem lesz könnyebb a munkánk. Én nagyon-nagyon uh, szerettem és elismerem az együtt uh, végzett munkát. Nem mindig értettünk egyet mindenben, de kölcsönösen egyetértettünk abban, hogy kompromisszumot szeretnénk elérni a frakción belül, illetve frakciók között is, és ez valóban örömtelévé tette a munkát az elmúlt évek során ebben a bizottságban. És én is hiányolni fogok mindenkit, bár én vissza fogok térni, és tudom, hogy 6.30-kor sor kerül a koktélra, de én nekem más dolgom lesz, és nem leszek itt ma este, de szeretnék még egy dolgot megosztani mindannyiukkal, azokkal főleg, akik visszatérnek, és némi befolyásuk lesz. Tudják, hogyan folyik a munkai, tudják, hogyan folyik a munkában a bizottságban, milyen integratív ezek a kérdések, milyen nehéz elhatárolni az egyes kérdéseket egymástól, milyen könnyen egymásba folynak, vagy egymásba illeszkednek, mint egy mozaik darabkái. Ezt tartsák szem előtt, amikor a frakciójuk majd a bizottsági struktúrát újra tárgyalja. Mindannyian tudjuk, hogy nagyon sok ötlet, kívánság merül fel, és a Környezetvédelmi Bizottságnak teljes erejére, hatalmára szükség lesz a, a, a nem volt mindig a legközkedveltebb bizottság a frakciók soraiba, és ismerik egymást, és nem feltétlenül csak a bizottságunk a barátaitól hallunk pletykákat, és azok, akik nem jönnek vissza, remélem ők is felfedezik majd, hogy van a parlament falain kívül is élet, amely ugyanilyen örömteli lehet. Köszönöm szépen! Thank you very much. Nagyon köszönjük mindannyiuknak a hozzászólást és a köszönet nyilvánításokat az egész szabadság nevében. Végezetül néhány szót engedjenek meg nekem, és számomra rendkívül kellemes élmény volt itt dolgozni önökkel. Mindannyiuk számára szeretném nagyon megköszönni az együttműködést és azokat az alkalmakat, amikor megtanulhattam, hogy mit jelent ezt a szakbizottságot elnökölni. Hát mielőtt ide kerültem, már volt mögöttem egy bizonyos politikai karrier, de az itteni munka egy újfajta kihívás jelentett, és ugye eljött az idő, amikor a, itt alelnök kiváltam, akkor úgy gondoltam, hogy ez lett a karrierem csúcsa. Aztán, amikor felmerült a lehetőség, hogy eh, az elnök legyen ennek a szakbizottságnak, akkor aztán már tényleg úgy gondoltam, hogy ez karrierem csúcsa. Rendkívül fontos volt számomra. És eh, ez egy olyan pozíció, ami számomra bizonyos fajta sikerélményt nyújtott, eh, bizonyos katasztrofális eseteket is szült. Ez a beosztás ez a pozíció, de hát eh, ezzel mindig szembe kell nézni a politikai pályafutása során az embernek. Éppen ezért eh, én úgy gondolom, hogy igyekszem visszajönni a következő terminusban, és eh, nem számítok arra, hogy akkor is a szakbizottság elnöke legyek, hiszen ez korábban kapcsolatban volt a saját pártom sikerével is. Kérdés, hogy ez hogyan alakul majd a jövőben, de megígérhetem, hogy ha itt leszek, akkor úgy veszek részt ennek a szakbizottságnak a munkájába, mint egy együttműködő lelkes tag. Mindenkinek köszönöm a munkáját, és remélem, hogy találkozunk még a jövőben. És végezetül, mielőtt elfelejteném, Köszönetem András Hubernek és mindenkinek, aki segített, kezdettől fogva az én őrző angyalom volt, nem lettem volna elnöke ennek a szakbizottságnak, hogyha ő nem állt volna mellettem. Még egyszer nagyon köszönöm neki. Yeah. Thanks, thanks to... Önöknek is, mindannyiuknak nagyon köszönöm a munkát. Tehát akkor azt hiszem, hogy egy koordinátori ülésre kerül most sor, bizonyos technikai döntéseket kell meghoznunk, és aztán már csak az este áll előttünk.